Denis Dormula. Ah oui, je vais, je vais ajouter que M. Dormula n'est pas là. Ouais. Mhm. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on va commencer. Jó reggelt, kedves kollégák! Megkezdjük azt hiszem a munkát. Szeretnék először is Claude Marasz nevében elnézést kérni, nem tudott eljönni ma az ülésünkre. Van egy kis egészségügyi problémája, és ezért helyettesítem én. A napirendünk változott. A 7.1-es pont egy triológusról szóló beszámoló, az ártatlanság vélelme, illetve a saját tárgyaláson való jelenlét joga, aztán a Törökországgal folytatott együttműködés, a külső határok kezelése és migráció, kollégák most utazott Törökországba, és majd beszámol az útjáról, és azt hiszem, hogy a költségvetéssel foglalkozó pontot is ki kell, hogy hagyjuk, mert Nidemüller úrnak gondjai vannak a ide utazással, a repülőjáratokkal. Hogyha senkinek nincsen ezzel kapcsolatban kérdése, megjegyzése, javaslata, úgy látom, hogy nincs, akkor elfogadottnak vehetjük a napi rendet, és szeretnék még valamit megemlíteni. A horvát és gél tolmácsolás sajnos nem elérhető a mai napon. Még néhány dolgot szeretnék mondani ami az előadók kinevezését illeti, Alessandra Mussolini kollégát jelölték ki a stratégiai együttműködéssel kapcsolatos dosszié előadójának, a bűnözéssel szembeni küzdelem, illetve a terrorizmussal szembeni küzdelem témájaként az arab államok, az Európol, az Egyesült Arab Emírségek és az Európol között a bűnözés súlyos formái és terrorizmus elleni küzdelem terén folytatandó stratégiai együttműködés témájában, és a következő az a Bosznia-Hercegovina és az Európol közötti operatív és stratégiai együttműködés. Makovei asszony az ECR képviseletében árnyék előadója volt egy dossziénak, de ezt más kapta, és most az új előadó a Barbara Matéra lesz. A harmadik pontunk pedig a következő, az koordinátorok ülésének az ajánlásai. Ennek az elfogadása az eljárási szabályzat 205. cikke alapján. 2015. október 26-ai ülésen módosítottuk az összesített eljárásban a szöveget, a módosítás született az 50-es cikk értelmében, a Libeszak bizottságban, a következő bizottsági javaslattal kapcsolatban. Először is egy döntés, a parlament és tanácsi döntés bizonyos jogszabályokra vonatkozóan, ami a szabadság, igazságosság és biztonság térségét illeti. Vannak érvényüket vesztett jogszabályok, aztán van igazságügyi, rendőrségi együttműködés büntetőügyekben, van egy javaslat a parlament és tanácsi rendeletre, a rendőri együttműködés terén, illetve az igazságügyi együttműködés terén büntetőügyekben. A három dossziénak az előadója Claude Moraes lesz, és az Európai Parlament majd 2015. november 24-én fog szavazni. Ma pedig szavazni fogunk délután három órakor, úgyhogy mindenkit kérek, hogy a szavazókártyáját hozza magával. Most pedig rátérünk a napirendünk négyes pontjára. Márta Szika asszony fog előadni az általános ügyek kért és stratégiákért felelős bizottsági képviselő. Mondtam már, hogy a főigazgató nem tud eljönni, őt helyettesíti, de most átadom a szót, mert ő már itt volt a koordinátori ülésen, hogy beszámoljon, tehát Szigen asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy lehetőséget adott arra, hogy megvitassuk a hitetések végrehajtásának mostani állását, amelyet a migrációs napirendben rögzítettünk, és beszámoltok a legfrissebb fejleményekről ebben a válságban. A számok magukért beszélnek, ugye mindig a számokkal kezdjük a dolgok ismertetését, az általános beérkezők száma 2015. január óta és mostantól 750 ezer fölött van. Az, a migrációs napirend elfogadása óta, május óta aktívan dolgozunk egy koordinált európai válasz kialakításán a migrációs menekültválságra. Mielőtt friss információval szolgálnék az eredményekről a napirend végrehajtásában, hadd szóljak néhány szót magáról a válságról. Először a geopolitikai összefüggésekről szeretnék beszélni, a mostani válság okairól, és abban mindannyian egyetértünk, hogy a szíriai és libiai helyzet valószínűleg nem fog javulni a közeljövőben. Ez tehát azt jelenti, hogy a válság nem rövid távú ügy, nem egy sürgősségű válaszadás pusztán, és a, a civil lakosság menekülése, a szíriai helyzet változatlansága miatt, és az Afganisztánból kiáradó migráció várhatóan tovább fog még fokozódni a két ország biztonsági helyzetének gyenge állapota miatt. A mostani kezdeti szakaszban a külföldi tengertérségének közepére koncentrált a válság. Napi 600-an érkeztek itt az év elejétől. Június-júliusban tetőzött ez a hullám, és augusztusban kicsit apadt. A fő nemzetiségek, állampolgárságok Eritrea, Nigéria, Szomália és Szudáni állampolgárok voltak. E tekintetben szeretnék utalni a Valatai csúcsra, amely, mai, amely holnap kezdődik. Meg vagyok győződve arról, hogy a, ez a csúcs megfelelő választ ad, és kézzelfogható eredményeket, amelyek erősítik az afrikai országokkal együttműködésünket ebben a tárgyban. A valatai csúcs, tehát nagyon fontos ez az afrikai országokkal való találkozó révén, de hangsúlyoznám azt is, nem kezdet ez, hanem már alapoz olyan kapcsolatokra és cselekvésekre, melyek működnek afrikai partnerénkkel, már létező kétoldalú és regionális folyamatokra, különösen a kartumi és a rabati folyamatokra, tehát nem nulláról kezdünk, ám egy olyan próbálkozás ez, amely áttörést vagy is kézefogott eredményeket hozhat, felvállalva a partnerek részéről is ezt az ügyet, konkrét projektek és kézzelfogható eredmények meghatározásával, amelyek a következő hónapokban már ö, megvalósíthatóak. Ám mint tudjuk, a válság ízópontja a keleti földkötenger térségére ment át. 140 ezer érkező személlyel, és ez hatalmas nyomás gyakorol erre a térségre. A bizottság válaszában két fázisra koncentrál, és ezek egymást követően kell kommunikációval és végletes csomagokkal akartam őrnyőzni ez májusban és szeptemberben. A sürgősségi intézkedések az emberi életek védelmét és 160 ezer Olaszországban és Görögországban levő ember ellátását célozták meg. Október elején itt a szakbizottságban a DG Home-mal tanácskoztak, a szeptember 23-i kommunikéről, és megvitatták az első prioritási cselekvések ügyét akkor. Úgyhogy most én arról a kommunikéről beszélnék, amely október 14-én került elfogadásra, és amely bemutatta a prioritási cselekvések végrehajtásának eredményeit, menetét. Az operatív intézkedések körében a legfontosabb elemek nyilvánvalóan a hotspotok, -ok, és a biztonsági relokációs rendszerek működése. A hotspot módszertana és az emergency relocation schemek rendszerek végrehajtása elkezdte hozni az eredményeket. Ez kulcsfontosságú abban, hogy közösen tudjuk kezelni a válságot. A Lampedusai hotspot teljes mértékben felállt és működik, és több hotspotot hozunk létre Olaszországban és Görögországban. Görögországban a Lesboszi hotspot nem sokára teljesen beindul, és a másik négyben is és Laroszban, is épülnek a kapacitások. Azt reméljük, hogy november végéig ezek is elindulnak, beindulnak. A számokat, ember, a, a létszámokat illetően 105 embert helyeztek át Olaszországból, és 36 Görögországból. Ez első lépés jó irányban de hát nyilván fel kell gyorsítani ezt a folyamatot most, és a, tapaszt, a tapasztalatok megszerzése után itt az ideje, hogy teljes gőzzel beinduljon a végrehajtás. Beszélnünk kell ezen tapasztalatok alapján a kihívásokról is, mert itt gyenge pontok is feltárhatóak az első szakaszban. Ezek a gyenge pontok kapcsolódnak ahhoz a tényhez, hogy ez egy kezdeti szakasz. Tanulni kell ebből, megragadtuk, meghatároztuk, mik a kihívások, és ezeken kell dolgozni. Most konkrét célzott intézkedések. Mik is ezek a kihívások? Először is a regisztráció a ö, továbbra is nagyon alacsony mértékű a kelet-mediterrán úton. A Frontex és elszó cselekvései nem kerülnek kihasználásra, csak 43%-et elégítik ki az igényeknek. A realokációs rendszerre hatása van, hogy viszont kevés a, a jogosult országból érkező menedékes. Ezért nehezebb működtethető a rendszer. A hotspotok működése kell, hogy biztosítsa a regisztrációt és magát a, a mechanizmus működését. Mindegyen azt várjuk tehát, hogy az Európai Tanács által meghatározott határidő és aktív cselekvésünk a terepen oda visz, segít abban, hogy a hotspotok november végéig mind működésbe lépjenek. Ahogy a tanács kérte. Nagyon fontos üzenet ez, önöknek címezve, ám szeretnénk rövid távú válaszon túlmutatóan is tervezni, ezért, terv, ezért javasoltuk a reallokációs, mert most amely a, a, a válság strukturális okait is kezelni kívánja, és ez válasz az önök kérdésére, amelyeket az első reallokációs mechanizmusra vonatkozóban feltettek. A parlament társjogalkotó ebben a, jog, ebben a témában, és kérem, hogy vitaság is meg mélységében témát, mihez is lehet. Ami a tagállamok támogatásának többi módját illeti, hiszen ez a kommuniké, az októberi kommuniké, a szeptemberi szerkezetét követte, hogy számoljak be a többi tagállamokat támogató módszertanról, amelyben megállapodtak, meg háromszorozzuk a tengeren való jelenlétünket, megfokozzuk a forrásokat a Frontex közös műveleti műveletében, a, a Poseidonban és a Tritonban, a mostani források a rövid távra vonatkozóan, e, ezekre vonatkozóan bátorítjuk a tagállamokat, hogy egészítsék ki ezen műveleteket. Az EU Format műveletben az első, első szakaszába lépett információ cseréről van szó, és adatgyűjtésről a második szakaszban. Pedig a, a hajók elfogásáról a tengereken, és az embercsempészek bíróság leállításáról lesz A visszatérítésről is kérdeztek, erről is szólt át a kommuniké, kulcsfontosságú a, az EU migrációs politikája hitelességének fenntartása szempontjából. Több Frontex művelet, közös visszatérítési művelet a 2015-ös évben is, erről szól. Olaszország 10-ben vett részt, Görögország 4-ben, a fő célországok Nigéria és Albánia. Ahogy korábban is bejelentették, a bizottság ez év végéig új jogi alapot kínál a Frontex számára, hogy ezt teljesen tükrözze az új mandátumát, tehát a határ őrizetkezelés, illetve a szabálytalan migránsok visszatérítése feladatában. Erre találnak utalást a bizottság kommunikében, illetve a 2016-os munkaprogramjában is. Most szeretném megemlíteni a az együttműködésre vonatkozó információ, három harmadik országok együttműködésre vonatkozó információ négy elemét. Október elején volt egy magas szintű konferenciánk a kelet-mediterrán nyugat-balkáni út tárgyában, és a gyakorlati lépéseket határoztuk meg az a partnerországokkal való együttműködés javítása tárgyában ezen útvonal mentén. Ez az ülés rendkívül fontos volt, mert részt vettek a tagállamok mellett nyugat-balkáni országok is, meg Törökország, Jordánia és Libanon is hiszen és a vita jelentős része, vagy az a jelentős része, meg a deklaráció jelentős része is a konkrét műveleti támogatásokról szól, amelyeket Jordánia, Libanon és Törökország kell kapjon, hogy kezelni tudják a menekülteket saját ezekben az országokban. Azt is tudnunk kell, hogy október végén volt egy mini csúcs, szintén a nyugat-balkáni útvonal tárgyában, a, hiszen ide ment át a válság súlypontja. 17 pontos cselekvési tervben értettek egyet, állapodtak meg a vezetők, és azonnali lépésekben is. Ezek pedig most kerülnek végrehajtásra a közeljövőben. Már vannak konkrét eredményei is ezen műveleti vállalásoknak, az nevezetesen, hogy a kontaktcsoportok, a videokonferákat szervezünk az érintett országok bekapcsolásával, napi szinten monitoringozzuk a, a, a, a mozgásokat, az áramlásokat, és erről jelentések készülnek. A konkrét pontja a deklarációnak szól arról, hogy 400 rendőrt vetnek be Szlovéniában, ez is végrehajtásra kerül most, és az EU források, rendelkezésre álló potenciális rendelkezésre források és nemzetközi intézmények forrásainak feltérképezése folyik az igények fényében. Utalni szeretnék arra a pontra is, amely fontos ebben a deklarációban, amely az Afganisztánnal, Bangladessel és Pakisztánnal folyó működést erősítését és a visszatérítésben való ö, erősítését célozza meg. Tegnap volt egy rendkívüli ö, belügyminiszteri ö, tanács, amely többen számba vette azt, mi történt az elmúlt hetekben, és megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a hotspotok beindítását, meg a realitáció végrehajtását, és ismét felszólították a tagállamokat, hogy, hogy hajtsák végre vállalásaikat a kapacitások emelésében és a Frontex támogatásában. A tegnapi konklúziók tehát nagyon fontosak abban a szempontból, hogy egyrészt felmérték a helyzet állását, egyfajta leltárt vontak, és nagyon fontos információs stratégia ügyében, tehát a, a, az embercsempészek, a, a, a migránsok és a menekültek megcélzott információs stratégia meghatározásában. Fontos, hogy az egész menetben a, a, a migrációs utakon a migránsok ismerik kötelezettségeiket, jogaikat, a regisztrációra vonatkozó, belépéskor regisztrációra való kötelezettségüket. Itt pilot információs kampányok folytak korábban, és most és struktúráltabb módon ö, szervezzük meg mindezt a bizottság erősíti a Törökországgal együttműködést is, de ez, mint mondottuk, éppen most van a főigazgatónk Törökországban, előkészítendő az, az első alelnök, bizottságelnök útját oda a héten. Vele is eszmét cserélünk majd a, a helyzet állásáról. Röviden megemlíteném még a pénzügyi támogatás kérdését az, hogy mi történik itt. Anélkül, hogy most részletekbe bocsátkoznék, önök jól tudják, hogy a normális strukturális támogatás ez a migration, integration és belső biztonsági alap a nemzeti programokról csoportosítált, ám sürgőségi támogatás is aktivizálható. Nagyon magas számokról van itt szó. Minden kérést feldolgozunk, amelyet a tagállamok beterjesztenek. Görögország, Finnország és Magyarország terjeszte be frissen ilyen igényt. Ezeket most értékeljük. kb. 39 millió euróról van szó. Említeni azt is van egy konkrét összeg az előcsatlakozási alapban a tagjelölt országok számára, itt különösen Szerbia és a Firom érintett, itt egy 10 milliós intézkedés került előjelzásra administratív és műveleti kapacitások erősítése ebben a két országban, illetve, nem, illetve a civil szervezeteket támogatva a terepen. Az eszközök körében, amelyek felhasználásra kerülhetnek a sürgősségi helyzetekben, a polgári védelmi mechanizmus is említhető, amely nem, ugye nem a DJ Home hatáskörébe eső eszköz, de uniós hatáskörbe esik, és ennek az eszköznek a beindítása olyan országokban indulhat be, mint Szerbia, Szlovánia, az olyan Horvátország, amelyek kérték. Magyarország egy korábbi szakaszban kérte, már nem aktív ebben a mechanizmusban. A pénzügyi támogatás és pénzügyi eszközök körében, amelyek alkalmazhatóak arra, hogy segítsük a helyzetet, A trasztandok, különösen az, amelynek célja a szíriai válság kezelése, ez a Madat Fund, meg az Afrikára irányzott alap, amely a valatai csúcs eredményeképpen indulhat majd el e hétet. Ezek azok az eszközök, amelyek fontosak nem csak abban, hogy konkrét pénzösszegeket irányoznak elő már most is, hanem azért is, mert nyitva állnak a részvevők előtt és a tagállami hozzájárulások előtt. Tehát ezzel is lehet fokozni, emelni azokat a pénzeszközöket és növelni ezt a költségvetést, amelyek konkrétan helyben kezelhetik a helyzetet. Ami a, az EU jogszabályok végrehajtását illeti, erről beszéltünk már ma reggel, a kommunikében van egy melléklet, amely konkrétan azon esetekről szól, ahol a menedéket, a visszatérítést taglalják. A bizottság nem csak a szerződések őrzőjeként, hanem konkrétan a DG Home is megtesz mindent, ami hatalmában áll, hogy javítsuk a, a migráns válság problémáját, a hatáskörünknek megfelelően, és szabálysértési eljárásokat indítottunk, meg együtt is működünk tagállamokkal, tehát hogy ez, rávesszük őket, hogy működjenek egymás, és igyekszünk segíteni a tagállamokat a kötelességszegési eljárások jelenlegi szakaszában is. Kapcsolatban vagyunk tehát a tagállamokkal, kérjük, kérünk tőlük konkrét információt, párbeszédben vagyunk, és ha úgy látjuk, hogy nem megfelelően járnak el, akkor a megfelelő eljárásokat, amelyekről a szerződések szólnak, folyamatba helyezzük. A fő pontokat illető friss információt tekintve az októberi kommunikét, illetően amely a szeptemberi követi nyomon, nos ennyit szerettem volna elmondani bevezetésgyanánt. Köszönöm, hogy ilyen szorosan figyelemmel kísérik a dolgok menetét is együttműködnek velünk. Remélem, hogy előre tudunk majd lépni olyan jogalkotási dossziékban is, amelyek folyamatban lesznek, és rendelkezésükre állunk, meghallgatva a számukra nagyon fontos meglátásaikat, hiszen önök is nagyon sok kapcsolata van helyben, meglátogattak, megvizsgáltak sok helyszínt, konkrét kapcsolataik vannak, és ez fontos információval szolgálhat, egy más perspektívában is megvizsgálva, mi történik. Ám azt hiszem mindannyian kell, hogy tudják, hogy minden kollégánk megtesz mindent annak érdekében, hogy kezeljük ezt a válságot, és nagyon szívesen mi, mi is nagyon szeretnénk a lehető leghamarabb megoldani közösen. Ami elmondtam, ez nem egy szokásos válság, hanem egy hosszú távú kihívás, és ugyanakkor ez nem egy sürgősségi, nem rövid távú válság, hanem egy szélesebb összefüggésben vizsgálandó, nagyobb, hosszabb távú feladat, és a tapasztalatok gyűjtése csak gazdagít bennünket, és segít bennünket abban, hogy a későbbiekben a migrációs ügyeket jobban tudjuk kezelni, a hosszabb távon jobban, mint a, rövid távon történt. Ebben nagyon sok sikert kívánok önöknek is, és várom a hozzászólásaikat és meg a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen Szigán asszonynak ezt a tájékoztatást a bizottság által javasolt intézkedésekről. ezt erre óra fogjuk kezdeni a kört. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon figyelmesen követtem az elhangzottakat. A cigánasszony által elmondottakat. Van jó pár kérdésem, de csak egyet szeretnék most feltenni. Nem tudom, hogy ez szándékos volt-e, vagy csak azért, mert ez nem valami pozitív hír, nem hallottam semmit a relokációról, az áthelyezésről az ön előadásában. Az áttelepítésről beszélt, de az áthelyezésről nem. Esetleg mond, tudna mondani valamit arról, hogy mi történik azokkal, akik erre esetleg jogosultak lehetnek, és mi zajlik jelenleg ezen a területén, tehát az áthelyezés relokációról beszélünk. 20 ezer emberről beszélünk, meg 140 ezer emberről, de hát ezek olyan ö, fiktív számok, képzeletbeli számok nekem úgy tűnik. Kaphatnak pontos információt, hiszen erre van szükségünk, erre van szüksége mindannyiunknak a relokációval, áthelyezéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Demera. Köszönöm Demera úrnak. Szilvi Guillaume következik a szocialista frakció képviseletében. Köszönöm szépen. Megköszönöm asszonyom a frissebb információkat a migrációval kapcsolatban. Jelenleg azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy nagyon sok művelet indult be, nagyon sok eszközt kezdtek felhasználni, és most ott tartunk, hogy akkor mindez leforduljon a gyakorlatba, átforduljon a gyakorlatba is, és várjuk, hogy milyen, mi ennek a konkrét hatása, de hát lehet látni egy kicsi fennakadást a támogatások elérésében, és így tovább. Eléggé konkrét elképzeléseknek kellene, hogy legyenek arról, hogy hogyan haladunk elére. Tehát ugye hallottuk a bizottságtól, hogy jön a tél, és a vándorló személyek, az úton lévő személyek életére mindez hatással lesz. Négy kiegészítő kérés az információkkal kapcsolatban. Az első ugye megint a hotspotokról szól. Ezek elég aggasztóak, legalábbis az én számomra kiegészítő ellenérzésekről beszélt ön, és voltak írásos hivatkozások is ezeknek a hozfotoknak a működéséről, de engem érdekelne, hogy ez pontosan hogyan is működik, tehát le lehet -e ezt írni pontosan, tehát a regisztráció, az elhelyezés, és így tovább a hotspotok esetében. Láttam nemrégiben egy beszámolót erről Franciaországban, a regisztrációs rendszer működéséről, és hogyha jól értettem, akkor itt kétszeres regisztráció zajlott, tehát ugye a hivat hivatalos regisztráció, és emellett volt egyfajta második, én nem értettem pontosan, hogy a görög hatóságok vagy a civil szervezetek hajtották ezt végre, kevésbé volt ez hosszadalmas, és talán kevésbé volt precíz, de hát ez eléggé fontos lenne erről többet tudni, úgyhogy várom, hogy ön milyen információkkal tud szolgálni. Aztán a visszatérítéssel kapcsolatban azt mondta, hogy a Frontex megbízásának a felülvizsgálata majd most zajlik, és hogy majd ezzel kapcsolatban még lesznek további tájékoztatások, az nagyon hasznos lesz számunkra is, és megemlítette a meredékjoggal kapcsolatos leveleket bizonyos tagállamok esetében. Nem tudom, hogy most mi a helyzet, tehát itt várják a visszatérítéseket, vagy mi történik. Ha többet tudna erről mondani, akkor annak örülnék. És az utolsó dolog, lehet, hogy nem értettem önt jól, de ha, ha jól értettem, akkor azt mondta, hogy nagyon sok menedékérő nem felel meg a szabályoknak, mert a nem azon harmadik országokból származik, amelyeket a relokalizáció érint. Nem tudom, hogy jól értettem-e. Köszönjük Guillaume asszonynak, és Fixtrom asszony következik. Thank you. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen az előadást. Mindig érdekes dolog ezeket a dolgokat önnel megvitatni még akkor is, hogyha ilyen nehéz időket élünk, amikor ilyen komoly dolgok forognak kockán, főleg az uniónak a hitelessége, ez kérdőjeleződik meg ebben a válságban. És őszintén megmondom, hogy az áttelepített emberek, az áthelyezett emberek száma nevetségesen alacsony jelenleg. Szeretném nagyon egyszerűen azt tudni, hogy miért van ez így mi okozza ezeket a késedelmeket, és hogy lehet az, hogy a tagállamok egyszerűen elképesztően nem tartják be a kötelezettségeiket, amelyeket vállaltak. És mit tervez tenni a bizottság annak érdekében, hogy ez az relokációs áthelyezési program tulajdonképpen működjön is? Svédországban nagyon magas számú, nagyszámú menekültet fogadunk be 190 ezer embert fogadtunk be, ami 160 ezerrel több, mint ami a népességarányos részünk lenne. Tehát azt gondolom, hogy itt nem észszerűen oszlik meg a felelősség, nem mindenki egyformán veszik ki a részét a válságból, és kérdezem a bizottságot, hogy milyen lépéseket tesznek a svéd kormány azon kérésével kapcsolatban, hogy segítsék Svédországot abban, hogy Svédországból egyéb uniós országokba lehessen áthelyezni menekülteket, és az emberek Svédországban ezt kérdezik manapság a politikusoktól és tőlünk, és én szeretném tényleg tudni és választ kapni arra, hogy mit tervez a, miért tervez tenni a bizottság jelenleg ezzel kapcsolatban. Thank you, Mrs. Wikström. Köszönöm Wikström asszonynak, Ferrara asszony következik. Köszönöm. Grazie, Presidente. Sì, sicuramente... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, hát egy picit messze vagyunk még azoktól a közleményezésektől, amelyek tetszettek volna nekünk a bizottság oldalával, eh, oldaláról. Hát az Európai Tanács sem abban az irányban mozdult el, amely nekünk eh, tetsző lett volna. Vártuk a javaslatokat, a Dublini rendszer módosítását, ez még mindig hiányzik az első javaslat, amelyet benyújtottak, az nem abba az irányba ment, amely nekünk szimpatikus lett volna. Ugye nem akadályozza meg még mindig ezt, mindig az első ország felelőssége minden, vannak kétségeink az áthelyezés és egyebek kapcsán, a felelősség megosztás kapcsán a tagállamok között. Úgyhogy az a helyzet, hogy nagyon szkeptik, szkeptikusak vagyunk, Hát a javaslatok egy lépést jelentenek előre, az igaz, azt el kell ismerjük, de hát eléggé szkeptikusak vagyunk az a helyzet. Rendes, jól működő megoldásról van szükség, amelynek keretén belül a felelősséget egyelően megosztják a tagáramok között. Köszönöm szépen Ferrara asszonynak, és Májer asszony következik. Ja, danke, Köszönöm. Az Európai Unió eljárása a válságban. Nos, ebből egy konklúzió vonható lesz szerintem az, hogy az Európai Unió cselekvése teljesen kudarba fordult. Az európai csúcs az elmúlt hónapokban csak több káoszt hozott, és még több melekültet, mint korábban. És ma is látjuk ezt meg tegnap, hogy az, az, a menekült invázió nem hogy csökkenne, hanem fokozódik. Terroristák is utaznak, bejönnek a, a migránsokkal, egyik sem ország sem biztonságban egyre világosabb az, hogy nem a megválasztott bürokratik, brüsszeli bürokratáktól jön majd a válasz, egyre világosabb lett az elmúlt hónapokban az is, hogy a Schengeni rendszer nem működik, egyszerű a, a megoldás, le kell zárni a határokat, a bevándorlás menekültügy tagállami, nemzeti kérdés, az EU-nak semmi tennivalója ezzel. Van néhány kérdésem is. Tudom, hogy holnap delegáció utazik Törökországban van, tárgyalásra, elmondanák azt, hogy hogy állnak ott a dolgok, pontosan mi lesz a tárgyalásoknak a témája, és milyen definitív ö, eredményeket várnak ettől. Aztán a, menek, a, a menedékesek jelentős része Görögországon és Olaszországon keresztül beérkezve nem elégíti ki a jogosultságot, akkor miért nem küldik azonnal vissza őket a harmadik országból, honnan érkeztek? Merci. Köszönöm szépen, Spinelli asszony. Grazie, Presidente. Prima di... Köszönöm, elnök asszony. Hát mielőtt a hotspotokról szólnék, amelyek szerintem nagyon sok problémát jelentenek, van egy elég súlyos helyzet, amelyre fel szeretném hívni a bizottság figyelmét ez pedig a Görögországnak nyújtott segítséget illeti. A bizottság úgy tesz, minthogyha ezt a segítségnyújtást valóban el is indította volna, mármint amelyre ígéretet tett. Egy olyan országnak, amely hatalmas nyomás alatt áll, migrációs áramlatok érik, ezt mindannyian tudjuk. Viszont a bizottság bizonyos feltételeket határozott meg, és ezek a feltételek olyanok, hogy a támogatás felhasználása lehetetlenné válik. Melyek ezek a feltételek? A görög hatóságokat arra kérik, hogy először is becsüljék fel előre, hogy mennyibe kerülnek majd a szolgáltatások, a takarítás, az élelmiszerek biztosítása, a befogadóhelyek biztosítása, és így tovább, és aztán majd visszatérítik ezeket a költségeket. Ezt mondta most a bizottság, miután több évnyi megszorító intézkedések voltak Görögországban, hát gyakorlatilag teljes mértékben figyelmen kívül hagyják azt, hogy Görögország milyen állapotban van. Nem tudja megelőlegezni ezeket az összegeket. És természetesen vannak megoldások, vannak reális megoldások, a legendő lenne, hogy Görögország egy bankszámlán rendelkezhetne ezekkel az összegekkel azonnali felhasználásra, amikor meghatározza, hogy egy adott szolgáltatásra mekkora forrása van szükség és így fel tudná használni ezeket a forrásokat, a bizottság pedig folyamatosan tudná ellenőrizni a felhasználást. De hát most itt rendkívül sürgős reakcióra van szükség, Sziganasszony. Én szeretnék tehát választ kapni a kérdésemre, pontos választ, és olyan választ, amely elismeri a sürgősségi jellegét ennek a helyzetnek. Ami a hotspotokat illeti, ha elnök azt, mondja, megadja nekem az időt, nem, de jó, tehát az olaszországi hotspotokról mondanám. A bizottság ugye azt ajánlja a tagállamoknak, hogy próbálják garantálni a szakértők elérhetőségét, hogyha a Frontex és az ELZO azt kéri, akkor ugye ők álljanak rendelkezésre. És idézem, ezek a szakértők legyenek, álljanak rendelkezésre, akár hosszabb időszakokra is, és minél előbb be tudjanak állni a munkába. Tehát ezért felteszem a kérdést a bizottság képviselőjének. Ez a hosszú időszak fogalma, nem tudom, hogy vajon kompatibilis-e azzal az időszakossági jelleggel, amelyen a hotspotokat felruházták. hogy egy sürgőségről van szó, a 78 per 3-as szerződési cikk alapján. És most akkor a sürgősségi helyzeteket állandó jelleggel kezeljük így. Hát nyilvánvaló, hogy a hotspotok állandó központok lesznek, ahol ezek a személyek majd tartózkodnak, de nem fogják a sürgősségi jellegüket elveszíteni. És ez mit is jelent pontosan? Azt, hogy ugye formálisan sürgősségi jelleggel működnek, tehát bármilyen fajta döntést, amit meghoznak ezzel kapcsolatban, azt meg tudják tenni a anélkül, hogy az Európai Parlamenttel együtt döntési eljárásban működnének. Tehát egyedül tudnak dönteni. Azt hiszem már most is túl sokat beszéltem, úgyhogy ez elég is lesz, abba is hagyom. Köszönöm Spinelli asszony, kérem a kedves kollégákat, hogy tartsák be az időt, kettő perce van mindenkinek. Jimenez asszonynak adom meg a szót. <coughs> Muchísimas gracias. Bueno, alguna de de las cosas creo que le han, le han ya sido... Eh... Azt gondolom, hogy bizonyos dolgokra már kollégák kidértek, de szeretnék információt kapni a regisztrációval kapcsolatban, ami a menekülteket illeti. Mi úgy tudjuk, hogy nagyon sok menekült nem hajlandó új, ha, új lenyomat mintát adni, és ők akarják megválasztani, hogy hová menjenek. Hogyan fogjuk ezt a problémát megoldani? Itt ö, ö, gyűjtőállomásokról beszélünk, és arról, hogy ö, legfeljebb másfél évig lehet ezeket az embereket ott tartani. Ez komoly problémát fog okozni, és ahogy Ferrara asszony is mondta, Görögország és Olaszország, viseli a terhét ezeknek a befogadó állomásoknak, ezeket a, ezeknek a hotspotoknak. De hogyan fogunk szolidárisak lenni ezekkel az országokkal kapcsolatban, és ez nem retorikai kérdés, hiszen nem válhatjuk ezektől az országoktól, hogy ezeket az állomásokat létrehozzák és működtessék anyagi segítség nélkül. Aztán aggasztónak találom a közvélemény alakulását is, hogy mit fognak gondolni arról, hogy ezek, ezek a gyűjtőállomások ö, zártak, és mit fogunk csinálni ezekkel, a, ezekkel az emberekkel, amikor ö, beköszönt a rossz idő. És akkor majd a tévéből nagyon csúnya képeket látunk majd a híradásokban. Köszönöm szépen, Dubré úr, a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy kérdés, mert nagyon rövid az idő. Asszonyom, a múlt héten olvastam egy újságban, hogy a bizottság, nem tudom, hogy pontosan ki azt nem erősítették meg, arra számít, hogy 3 millió kérés fog érkezni 2016 és 17-es években, menedék kérelem, nem tudom, hogy ezek az információk korrektek, ez a forgatókönyv, amelyet felvázoltak, vagy sem, ez az első kérdésem. A második kérdésem a hotspotokkal kapcsolatos. Az információk szerint, amelyek itt keringenek, nagyon sok menekült egyszerűen nem hajlandó magát regisztrálni, tehát megtagadják a regisztrációt. Mi történik ezekkel az emberekkel, mit, mi a politika, tehát mit, mit tesznek az ő tekintetükben? Nem értettem pontosan azt sem, hogy ahogy ön utalta arról, hogy sokan nem megfelelő országokból érkeznek, de ez hogy érti a relokalizációhoz, milyen országok megfelelők, vagy hogy van ez? Aztán, ami Afrikát illeti, ugye nagyon sokat beszéltünk, de hát a kasszához nem járul senki. Nem tudom, hogy a bizottságnak mi a stratégiája, hogyan tudja rávenni a tagállamokat, hogy ezekbe az alapokba önkéntesen befizessenek mert csak így lehet mozgosítani az erőforrásokat, más államoknak az erőforrásait, vagy magánalapokat, amelyek fontosak lennének a jelenlegi helyzetben. És a negyedik kérdésem pedig az, hogy nem keresnek új jogalapot a Frontex működésére vonatkozóan? Mert hogyha jól értettem, akkor ugye két dolog van, a megbízatásukat szeretnék ugye felülvizsgálni, nem tudom, hogy ez talán a hotspotok megerősítése, a másik pedig a visszatérítések lennének. Tehát kérdezem, hogy akkor a megváltozott jogalapra vonatkozó javaslatokat mikor fogják bemutatni a mi szakbizottságunknak? Ennyi volt tehát a négy kérdésem. Köszönöm, most pedig Skákeller következik. Ő volt egyébként az előadónk, ezt mondom itt Szigen asszonynak közben. Köszönöm szépen. Szeretnék reagálni az elhangzottakra, hogy, hogy mi történik azokkal, akik nem akarnak regisztrálni. Pont fordítva, egyszer, az emberek sorbának, hogy bekerüljenek és regisztrálják őket. Tehát nem az a probléma, hogy rávegyük a menekülteket arra, hogy regisztrálnak, hiszen mindenki akar, valamit lehet, hogy elnézést, akkor félreértettem a kollégát. A, az a probléma, ami a... Igen, nagyon is igaz az emberek próbálják magukat regisztráltatni, hát nézzék meg, ott állnak sorba, az emberek tolonganak azért, hogy bekerülhessenek egy ilyen befogadó állomásba és regisztrálják őket, csak nagyon lassan működik a dolog, és ebben ezért nem mindenkit tudnak nem regisztrálni. Rossz esetleg a fordítás téves, vagy, vagy valami, de én ezt tapasztalom. Nos, az, hogy az embereket relokálják-e, áthelyezik-e, attól függ, azon múlik, hogy meg mennyi helyet találnak fel a, a, az egyes tagországok. Például Németország tizet ajánlott fel, na most, hogyha 12, 12 emberben lehet család, abból tizet elviszünk Németországban, az nem volt ér A prioritás, a menekültek prioritásait nem veszünk figyelembe, de száz évig tart, amire eldönti egy tagország, hogy eldöntse, hogy befogadja ezt az embert, hogy nem váratjuk valakitől, hogy két-három hónapot várjon valahol, hogy ahol, amíg eldöntik, hogy na majd valahol valaki befogadja, és azt se tudja, hogy hol. Tehát azt gondolom, hogy sürgősséggel kell eljárnunk. Uh, ami a menekültek biztonságos belépését illeti az Unióba, naponta halnak meg emberek úton az Unióba, azt gondolom, hogy ezzel is foglalkoznunk kell. Kedves kollégák bizonyára emlékeznek rá, hogy több, money, több pénzt adtunk a Frontexnek arra, hogy megmentse a tengeren érkezőket, hogy vásároljanak hajókat személyzetre, de ezek a jelek szerint nem az embereket mentik, hanem megfigyelnek és az embereket kérik meg, a, a rendőröket kérik meg, hogy vigyék vissza ezeket az embereket. Támogathatjuk, de mi nem erre adtuk a pénzt a Frontexnek, tehát ezt ne felejtsük el, és azt gondolom, hogy ne felejtsük el, hogy itt, itt nem csak arról, arra használják, hogy időnként embereket mentsenek ki, húzzanak ki a tengerből megfulladás előtt, hanem teljesen másra használják. Köszönöm szépen. Mrs. Greenback asszony. Tack för ordförande.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 190 ezer embert fogadtak be a svédek, a svéd miniszterelnök pedig azt kérdezi, hogy az uniótól, hogy hát 50 eh, ezeret nem akarna az unió visszavenni, de hát így nem működik, nem lehet ezért az uniót hibáztatni. A Svédország befogadott 190 ezeret, eh, ez az ő dolguk, az ő gondjuk, de szerencsére eh, vannak olyan pártok, akik be akarják vezetni a határellenőrzést, végre, hiszen uh, Dublin uh, nem működik, és ez megmutatkozik uh, Svédországban, uh, hogyha 35-öt 35 embert vesz fel Svédország, 14-et, meg egy másik, tehát ezek nagyon nevetséges számok. A, ezekben a kvótákban nincsen hely embereknek, mi történik a többiekkel, akkor ők meg majd eldöntik, hogy hova szeretne menni, és gondolkozzunk már ezen, hogy ez hogy fog működni. Amikor a rendelkezésre álló alapokról beszélünk, itt is arról beszél, itt is nagyon sok pénz hiányzik, hogy akkor most ö, körbekalapozzuk a tagországokat, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a tömeges bevándorlást kezelni akarjuk, akkor, akkor itt a zsebünkbe kell nyúlni, mert hogy ez ingyen nem fog menni. Itt ezt újra át kell gondolni, és meg kell vizsgálni, hogy kinek van szüksége segítségre, milyen formában, hogy ezt a tömeges migrációt ö, megoldják. Tehát végig gondoltuk, hogy ezt mi hogyan fogjuk tudni megoldani? Nos, a svéd ö, szélső jobb kirónása után én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb ö, ö, a legnagyobb frakciót tartozunk, és nem értem, hogy miért kellene a szélsőségeseket meghallgatni ebben a házban. Azt gondolom, hogy Juncker elnök úr nagyon határozott volt, amikor felszólította a tagországokat, hogy vállaljanak felelősséget, és számon kérte rajtuk a, az intézkedések végrehajtását, amit ők maguk határoztak el. Itt nem csak a 160 ezer emberről beszélünk, akiket át kellett volna helyezni, vagy át kellene helyezni néhányukat ugye Olaszországba, Svédországba. Azt gondolom, hogy eljött az az idő, hogy, hogy beszéljünk Svédországról. Itt is sürgős a helyzet, és vészhelyzet alakult ki. Nagyon szívesen fogadták őket. Minden éjszaka érkeznek vonatok Malbőbe. Ez az a város Európában, amely a legtöbb kísérő nélkül utazó kiskorút fogadja. És méltósággal szeretnénk őket fogadni Svédországban. Itt van a legjobban működő befogadó rendszer, de egyszerűen már nem bírja a rendszer természetesen. A kormány nagyon bölcsen tette, hogy segítséget kért, támogatást, de egyszerűen elképzelhetetlen, nem értem, hogy a többi ö, intézkedés, amit a bizottság elfogadott, ö, a külső határok tekintetében, és tudjuk azt, hogy a Dublin Egyezmény nem működik, tudjuk, hogy a befogadó országok nem regisztrálnak, a, a beérkező menekülteket, nem vesznek tőlük ö, ö, új lenyomatot. Tehát igazából mi vagyunk Svédország, ö, a, az első ö, fogadóország, annak ellenére, hogy, hogy más uniós tagországokból érkezik hozzánk tőlünk az a menekült. Tehát itt, itt aránytalan feszültség és migrációs nyomás keletkezik ezért Svédország határain és Svédországon. És természetesen itt van a gyerekek iskoláztatásának a kérdése is. Tehát itt számos kérdésem van a bizottság felé. Felkívánják venni a 160 ezer ember relokalizációs programjába Svédországot is, annak ellenére, hogy Magyarország ebben nem kíván részt venne, felveszik Svédországot azon országok sorába, akiknek befogadó állomásokat működtetnek aztán, hogy mi legyen a, azokkal a kísérő nélkül utazó kiskorúakkal, amihez több erőforrás kell, szeretném aláhozni. Ugye, hát ez az ösztönző rendszer, amit bejelentett Juncker elnök úr, hogy az eurozóna országai, amelyek ö, nagyobb erőfeszítést tesznek a, ebben a válságban, azok ö, rugalmasabban értelmezhetik a stabilitási paktumot. És akkor ez most diszkrimináció? Ez azt jelenti, hogy csak az eurozóna országai ö, jogosultak arra, hogy ezt az aránytalan feszültséget megszüntessék? Ö, mit kíván tenni a bizottság a nem eurozónához tartozó ö, országokba, hogy egy kicsit megédesítse számukra ezt a keserű pirulát, hogy meg tudjanak birkózni ezek az országok azok, azzal a hatalmas számú el, aki már eddig is érkezett, és az utolsó dolog, elnök asszony, meg tudná mondani, a bizottság meg tudná mondani nekünk, hogy nyilvánosságra hoznak-e a logisztikai, pénzügyi, emberi erőforrásokat, amelyeket az afrikai, szíriai alapokba tettek. Mert szeretnénk, hogyha igenis nevén neveznénk a tettest, aki, aki miért ilyen helyzetbe kerültünk. Köszönöm Korázabét asszonynak, hát többet beszélt, mint amennyit a többiek. Most Kovályó úr következik. Eh, thank you for the... Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az elhangzottakat. Szeretném azt elmondani, hogy egyetértek azzal az elgondolással, amit, hogy ez egy sürgős helyzet, itt rövidtávú intézkedésekre van szükség, de nem szabad elfelejteni a probléma forrását, és ezeknek, ezek viszont hosszú távú intézkedéseket igényelnek. Szeretném a hangsúlyozni, amit Cecilia Wikström mondott, hogy ez a parlament úgy látszik nem érti, hogy annyit beszélünk biztonságos határátlépésről, de nem biztosítunk e, e, elegendő erőforrást a, a partjainkhoz érkezők fogadására. Itt nem beszélhetünk maximalizált számokról, főleg akkor, hogyha az ilyen intézkedések nem elegendőek. És igenis, azok, akik ö, fennke, fenntartják a határellenőrzéseket úgy, hogy az 190 ezer menekültnek a töredéket sem tudjuk áthelyezni. Tudjuk, hogy vannak olyan országok, akiknek gondjai vannak ezzel a relokációs rendszerrel, módszerrel, de vannak más országok, ahol látunk szolidaritást. Például az én hazám nagyon sok civil szervezet hálózatot hozott létre, hogy ezeket az embereket fogadja és befogadja. A terepen minden ott van, de minden készen áll, aztán nem jönnek a menekültek. Mert a mert attól félnek, hogy becsapják őket. És azt az üzenetet küldjük, hogy Európa nem működik, és engem ez aggaszt. Négy rövid kérdés. Egy a befogadó állomások, hotspotok. Ö, Olaszországban és ö, Görögországban működő hotspotokban vannak ASO tisztviselők. Ez miért van? Nincs elég emberünk? Ne, majdnem 40 ezer ember érkezett nemrégiben is Görögországba, ez az átlagban napi 6000 embert érinti, jelent. Ezt a mennyiségű embert ezek a befogadó állomások képesek regisztrálni, befogadni, elhelyezni? A kísérleti program hogy egy gyorsabb legyen a regisztráció. Ez most folyik, van folyamatban Görögországban. Hallhatunk erről valamit? És hogy hogy lehet ezt felgyorsítani? és ezt elősegíteni. És végül negyedik kérdés, már hallottunk a visszatérítésről, visszaküldésről, értem, hogy javaslatot fog tenni a bizottság arra, hogy a Frontex jogosítványait kibővítse, nem első erre gondolok, de a visszafogadási megállapodások nagyon szorosan összefüggnek a visszatérítési kérdések lesznek új ö, megállapodások a harmadik országokkal eltekintetben? Köszönöm szépen, Koala úr. Most Alaao úr következik. It is said in... Köszönöm szépen, elnök asszony. A nemrégiben kiadott tanácsi állásfoglalás is megmondja. They must register in the first member state of arrival and that they do not have the right to choose the member state responsible for examining their application. Idéztem, tehát, hogy világosá kell tenni a menekült számára, hogy az első fogadó országban kell neki regisztrálni. És a kérdés az, hogy mit tesz a tagállam, hogyha a meredékkérő nem regisztrál az első érkezési országba. Van egy nagy másodlagos migráció jelenleg folyamatban, egész Európában, Skandináv országokba és Németországba irányulóan. Például Svédország akkor ne fogadjon el jelentkezést olyan emberektől, akik Dániából érkeznek, vagy finnak utasítsanak el olyat, tízez, olyan emberek tízezreit, akik Svédországból mennek át hozzájuk. Jelenleg feldolgozás alatt állnak ezek a kérelmek, és nem nagyon van értelme megmondani, a, nem, nincs értelme azt mondani a menetkültnek, hogy hát kérem, vannak szabályok, amikor gyakorlatban meg nincsenek. Mrs. Björk a következő hozzászóló. Eh, jag ska försöka fatta mig kort eh, eh, eftersom mycket har sagts. Jag vill bara understryka... Köszönöm szépen. Nagyon sok minden hangzott már el, nem akarom ezt ismételni, csak szeretném aláhúzni, hangsúlyozni, amit Görögországról hallottunk, hogy a pénz nem érkezik meg, és ha nem kapnak pénzügyi segítséget, akkor nagyon komolyra fordulhat a helyzet igen, úgy döntöttünk, hogy ezt kifizetjük, de ha egyszer nincs itt, nincs, nem érkezik meg a pénz, akkor hol van? Az emberek meg fognak fázni, meg fognak betegedni, meg fognak fagyni, stb. Tehát itt nagyon komoly lesz a helyzet előbb-utóbb a frontex kapcsolatban. Mi is olvastunk olyan jelentéseket, ahogy az életmentése rendelt erőforrásokat arra használják, hogy az embereket elrettentsék és olyan uniós halászhajókat ellenőriznek, akik éppen menteni, menteni akarják a, a bajban lévő embereket, és azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. A hotspotokkal kapcsolatban konkrét választ várok, nagyon kritikusan szemléljük azt, hogy hogyan tudnának ezek funkcionálni. Aztán szeretnék említeni olyas valamit, amiről már beszéltünk, a költségvetési forrásokról, az átláthatóság nem érhető el, tehát hogy most honnan, hová megy, itt nagyon sok pénzről beszélünk, hogy lesznek-e regresszív módszerek alkalmazva, gondolok itt határellenőrzésre, a különböző migrációs tisztségviselők kiképzésére is gondolok harmadik országokban, de hogy mennyi pénzt pontosan mire költünk a migrációban és az integráció területén, és igen, Svédországnak is rá kell kerülni erre a migrációs térképre, hiszen itt nagyon nagy fokú szolidaritást mutattak az emberek, vannak olyan politikai pártok természetesen, akik e- ennek nem örülnek, és ennek gátat akarnak szabni, de nagyon fontos, hogy kimondjuk és jelezzük, hogy igenis boldogulunk ezzel a helyzettel, de politikai tervre, elgondolásra van szükség, a foglalkoztatás az elejezésre, az integrációra vonatkozóan, e- méghozzá fenntarthatóan és e, hosszú távúan, de nem úgy, hogy a, ezekhez a forrásokhoz való eh, hozzáférést ö, eh, ö, eh, meghultítsuk. Aztán a különböző ö, ügynökségekkel való együttműködés, a, az ENSZ-el való együttműködés ö, hogyan fog működni. Megmutatta magát, kiderült, hogy, hogy itt igenis ilyen helyzetekben tudunk ö, lépni, és fel tudunk lépni. Děkuji, paní předsedající. Zlem... Jössz úr, jaszó. Köszönöm szépen, elnök asszony nagyon kevés időnk van, így csak néhány kérdésre szorítkoznék. De azt hiszem nagyon fontosak ezek a kérdések. Azon gondolkozom, ez az anyag miért csak Görögországgal és Olaszországgal foglalkozik, holott sokkal szélesebb körben kéne foglalkoznunk ezzel a kérdéssel, más országokat is beleértve. Ez a dokumentum, amelyet mutattak, le is járt már, szerintem, nem tükrözi a mai helyzetet, hiszen a civil szervezetek, Afganisztánban dolgozó civil szervezet szerint 70 ezer afgán hagyta el csak az elmúlt három hétben az országot, Európa felé menetelve. Európa hogyan reagál erre? Törökországban a török-görög határon is érezhető már a nyomás. Nem beszéltek a svédországi, magyarországi, horvátországi helyzetről. Szerintem a bizottság fel kell, hogy frissítse ezt az anyagot, áttekintést nyújtva más országokról is, nem csak azokról, amelyekről szól. Egy másik kérdés a hosszú távú realokációs mechanizmus. Lesz ilyen? Mert a jelenlegi rendszer nyilvánvalóan nem működik. Van tervük? És ha igen, hogy fest az majd? Mik a következő lépések a bizottság részéről? Az biztosítandó, hogy Németország és Svédország változtassa meg a jóléti kifizetési rendszerét a menekült menedékesek tekintetében. Mi a helyzet Törökországban? Huszonöt ezer embercsempész dolgozik Törökországban. Ezzel szemben, velük szemben mikor lépünk fel? És mi helyzet a biztonságos országok listákával? Miért van az, hogy egyes német bíróságok Görögországot sem ismerik el biztonságos országként? Mikor jön létre egy definitív biztonságos ország lista? Afganisztán, Pakisztán biztonságos országnak tekinthető? Ami pedig a közös menekültügyi rendszert illeti. Örülök, hogy megemlítette, de egy dolgot azért elmondhatok, az emberek azért kerülik el a hotspotokat, mert jól tudják, jobb esélyük van más államokban a menekült státuszra, mint a hotspotokon. Ezért kell mélységet megmutatni a közös politikát. Köszönöm szépen, Zsoli asszony a szó. Merci, madame le... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én az Európai Bizottságtól két konkrét témában szeretnék választ kapni. Afganisztánban, Kabulban sok időt töltöttem, és szeretném, hogyha a bizottság biztosítani tudna bennünket arról, hogy az afgánok nem kerülnek visszakerülni abba a kategóriába, hogy biztonságos országnak minősítik őket újra. Ugye vannak charterjáratok Angliából, Németországból, északi államokból, az embereket ott hagyják abból nagyon kevés pénzzel a zsebükben, vannak, akik Eredből, Zselelebedből származnak, és más városokból származnak, az útak egyáltalán nem biztonságos, biztonságosak, nincs jó közlekedési hálózat egyáltalán, és három-négy nap múlva a talibán áldozatai lesznek ezek az, az emberek, tehát tudnia kell a jobb kéznek, hogy mit csinál a bal nem azért hívtak háborút ilyen sokáig Afganisztánban, hogy most a kiszolgáltatott embereket, mondjuk a fiat és a fiatalokat visszaadják a talibán karjai közé gyakorlatilag visszavigyék. Hát ez egész egyszerűen abszurd. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy ami érdekel engem, hogy a bizottság ne javasolja a tanácsnak, hogy bevezesse újra a dublini eljárást, és Görögország felé helyezze át az embereket. A két, egész, két és fél milliárdos támogatást, amit októberben ígértek, nem kapta meg Görögország, és a török határól 5000 ember jön szinte naponta 150 ezer ember havonta. Gyakorlatilag abszurd lenne az, hogyha a menekülteket visszapróbálnák a Dublini keretekre hivatkozva téríteni Görögországba. Köszönöm Zsoli asszony, és Ürek úr következ... Jurek úr következik. Ja mam dwa konkretne pytania. Pyta... Két konkrét kérdésem volna. Az első az, hogy miért ilyen lassú a menete a, az illegális bevándorlás és emberi elleni harcnak? Miért mennek ilyen lassan itt a dolgok? Van egy ENSZ biztonsági tanács által elfogadott ö, határozat a libiai területi vizek vonatkozásában, Ám ahogy képviselőtársam is elmondotta, egy új migrációs út nyílik meg most, illetve nyílt már meg Törökországon keresztül, a Fekete-tengeren keresztül, és mióta Juncker elnök az Európai Parlament előtt beszélt, az április 23-i tanácsi határozatot semmi, semmi veszi bizottság, alatt az illegális embercsempészet elleni fellépése vonatkozóan történt ilyen, és ez a, ez a, ez a csempészet folyik egyes országok felségvizein, illetve kikötőin keresztül. Jól tudjuk azt is, hogy ezt a témát nem is érintették a Törökországgal folytatott tárgyalásokon, legalábbis a média nem számolt be erről. Aztán a keresztények elleni erőszak hírei is szaporodnak, vagy magukon a, a migrációs útvonalakon, vagy magukban a táborokban, menekült táborokban. Azt hiszem, ezt is érdemes, ezt a jelenséget is figyelemmel kísérni. Akár csak a média jelentésekből is látható és érzékelhető, hogy nincs igazi szólásszabadság. Nem jelennek meg ezek az események tudnak a sajtóban. Például a keresztény hitre áttért irániak üldöztetése jó példa mindenre. Szerintem nem maradhatunk némák ebben a témában. Nem elszigetelt jelenségekről van szó tudnilik, ezért két kérdésem egyrészt az embercsempeszetelni harc menetéről és a keresztények elleni erőszakról szólna a táborokban, illetve a menekült útvonalban. Hmm, Köszönöm, Jurek úr. Vannak még kollégák, Verzsi asszony. Merci. Köszönöm. Ami Engem illat szerintem a migrációs útvonalak alakulásáról kellene többent tudnunk. Vimond urat meghallgattuk, aki a valetai csúcsot tervezte, és emlékeztetett bennünket arra, hogy áprilisban hozták meg az első intézkedéseket, és akkor elég sokan azzal foglalkoztak, hogy milyen az olasz helyzet, és hogy Líbiából Olaszországba lévő útvonalon jönnek a migránsok és hogy ide koncentrálódnak az emberek. Közben idei, az idejében már láttuk, hogy alapvető változások történtek, és inkább a Törökország-Görögország útvonalon érkeznek az emberek, és hát nyilván Törökországnak szerepe van e, ebben az ügyben, és nem lehet azt e, mindent azzal magyarázni, hogy Szíriában hogyan alakult a helyzet. Úgyhogy e, engem érdekelne, hogy a bizottság végzete elemzéseket ebben a tekintetben, és hogy milyen magyarázat élettől tud szolgálni, hogy miért alakultak így a dolgok. A második dolog, amit mondani akartam, mi a helyzet a menekültekkel a regisztrálás után? Vannak olyanok, akik valóban a hotspotokban regisztráltatják magukat, itt mondjuk van ö, bizonyos remény, amit kapnak ezáltal, viszont nem vonom kétségben azt sem, hogy vannak olyan emberek, akik elkerülik e, vagy elutasítják a regisztrációt. És aztán ugye egy csomó minden más történik, ö, sok mindenről tudunk, és akkor mi lesz, hogyha ugye hotspotok itt és ott vannak, hát nem egyelő a helyzet, és mi lesz azzal, aki valóban menedékérőnek minősül, mert a megfelelő országokból érkezik, és akkor az úgynevezett rossz migránsok, a nem megfelelő migránsok ugye gazdasági migránsnak minősülnek, és még egy dologról szeretnék kérdezni, a finanszírozásról. Ugye a Frontex az egyik, aztán az EASO, a, a migrációs és menekültügyi alap, és így tovább, hát már nem értjük tulajdonképpen, hogy hogy is alakul ez a finanszírozás, és akkor mindenféle újabb eszközöket hozzáadnak ebbe. Na most akkor 500 millió a tengeri mentésre, 800 millió a többire, hát azt hiszem, hogy nem meglepő, hogy a tengeren még mindig ennyien veszítik el az életüket. Nagyon rövid leszek, rengeteg a szabálysértés, és engem az is érdekel, hogy a bizottságnak erről milyen információja van. Például a Pári és Kelé, Párizs és Kaléi útvonalon is sok a szabálysértés. Köszönöm, a köve, utolsó hozzászólón következik, volt úr. Ehhez bleiben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még sok kérdés maradt hátra. Eh, nem lehet a bizottság szemére azt vetni, hogy eh, tétlenül állna, hiszen vannak eh, csúcsok, tesznek lépéseket, de nincs, nem látok eredményeket. Arról beszélt, hogy a csempész útvonalakon a, az információt meg kell erősíteni, hogy a, tudják a menekültek azt, hogy nekik regisztrálniuk kellene. A kérdés az, hogy ez hogy néz ki magukon a csempész útvonalakon, hogy, hogy kiasztunk ö, ö, tájékoztató füzetkéket, akár esetleg mindjárt megkérhetnénk a kedves csempész, hogy ebben segítsen. Említette azt, hogy nem sokat említett a, a relokációs programról, és hogyha az ember hihet a sajtóban megjelent számoknak, akkor akkor jóval kevesebbet tudtunk relokálni, mint amennyit szerettünk volna. Október végéig 750 ezer ember érkezett Európába, 800 ezerről hallunk Németországból, és 90 ezeret, 110 ezeret pedig Svédországban. És a kérdés az, az, hogy tulajdonképpen mennyi ember jött el, és a különbség azon múlik, hogy azon attól adódik a különbség, hogy ezek az emberek nem regisztrálnak esetleg, és az a kérdés természetesen, hogy mi történik azokkal, akik nem regisztráltatják magukat, amikor er- meg kell erősíteni az információkat, hogy mindenkinek regisztrálni kell, ezt akarjuk súlykolni, akkor azt is meg kell említeni, hogy milyen szankcióval lehet számolni, akkor ha az ember nem regisztráltatja magát. Különben a, a dolgokon semmi nem fog változni. Euh, Szigán asszony, még én is szeretnék feltenni önnek egy kérdést. A Balkánokkal kapcsolatos legutóbbi ülésen százezer helyet kértek a migránsoknak. A konkrét kérdésem az az, hogy a maradék 50 ezer személlyel mit fognak tenni. És hát kezdődik a következő ülésünk majd egy másik szakbizottsággal együtt, úgyhogy rövid időt tudok csak önnek biztosítani a válaszokra. Nem szépen, nekem az a nagyon fontos dolog, hogy hogy hozzáadott értéként meg tudjuk, méreton tudjuk megbe, megbeszélni, és ez valószínűleg tovább fog tartani, mint 10 perc. Szeretném arra kérni, hogy olyan kollégámnak adjuk meg a szót, aki nemrégiben jött vissza a terepről, és nagyon fontos dolgot tudna elmondani. Nos, az igaz, hogy nagyon nehéz pillanatokat élünk meg az Európai Unió hitelességét illetően. Ez az egy, ez egyik legkomolyabb válság, amit valaha is láttunk a belügyminiszterek, államfők, kormányfők ilyen gyakran találkoznak, ez, ez is mutatja a válság mélységét, de ez segít nekünk abban, hogy nagyon fontos politikai üzenetet adjon, és lehetővé teszi számunkra azt, hogy jól átlássuk a helyzetet. És ez a célunk, hogy jól lássuk, hogy tulajdonképpen mi is történik. Ahogyan elmondták, annyi adat van, annyi statisztika kering, és próbáljuk ezeket összegyűjteni, és úgy prezentálni, hogy teljes átfogó képet adjanak valós időben, és lehetővé tegye számunkra, hogy valós időben tudjunk reagálni. A másik dolog az, hogy ezek a politikai döntések felhatalmazást adnak számunkra arra, hogy a terepen dolgozunk, mert pedig a terepen való munka a legfontosabb. Ez nem könnyű munka, és nem egyszerű a helyzet, hiszen a válság okai részben belsőek, részben külsőek. És nem nincs a befolyásunk néhány ilyen okra, amely ez, ezt a válságot kirobbantotta. Tehát azt kell tennünk, hogy jól kell felhasználni a politikai iránymutatást, hogy hogyan dolgozzunk kint a terepen, hogy, meg kell, hogy meghatározzuk az új következő lépéseket, és ezekre az európai migrációs agendában fektettük le. Eh, lásd eh, hotspotok és eh, relokációs rendszer, de nem felejtjük el a, a migrációs tervnek az egyéb elemeit. A Dublini kérdése ki fogok térni, az, hogy hogyan lehet a közös európai menekültügyi rendszert javítani, és hogyan lehet a harmadik országokkal folytatott együttműködést javítani. Ezeknek a tartalma az, hogy mit teszünk ezek, ezen konkrét területeken, ezek nagyon is konkrétak, és nagyon eltérnek attól, amit korábban látunk, és ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy lehetőséget ad ez mindannyiunknak arra, hogy megbírkozzunk a helyzettel. Eredetileg ezt nem említettem, de most a visszatérítéssel kapcsolatos irányelv, ugye ezt tudjuk, hogy ezt végrehajtjuk, és tudják jól, hogy a kötelezettség szegési eljárások, illetve a, a tagállamokkal való együttműködés ö, tovább folyik. Az ezzel kapcsolatos cselekvésterv az egyik ö, folyamatban lévő ügyünk és munka, kiemelt fontosságú és kiemelt hatása van majd a visszaküldési ö, rátára. Az is igaz, hogy ez na, összefügg a visszafogadási megállapodásokkal, illetve ezek, ezen országokkal folytatott együttműködésekkel, hogy ez vagy önkéntes, vagy kikényszerített visszafogadás legyen, illetve visszatérítés. És ez valóban zajlik manapság. Ez nagyon erős eszköz a harmadik országokkal folytatott párbeszédben, és a tegnapi belügyminiszteri tanács következtetéseiben is említik vannak különböző eszközök a bilaterális ö, ö, magas szintű találkozások során, például Afganisztán, Marakó, Tunis, Tunézia és Törökország például. Ez is segít számunk, segít minket abban, hogy a visszatérítés és visszafogadás oldala megerősödjön ennek a kérdésnek, és így jobb eredményeket tudjunk elérni. Azt gondolom, hogy ez nagyon is összefügg valóban a visszafogadási lapodásokkal. És csak ismételni tudom, hogy nem arról van szó, hogy nem tudnánk, ne tudnánk, hogy hová kerül a pénz. A nemzeti programok nem azok, amelyek eldöntik, hogy az egyes tagállamok mire költik a pénzt. Ezt e, évekre előre eldöntöttük. Mivel sürgősségről beszélünk, nagyon fontos, e, hogy valóban sürgős helyzetekre fordítsuk. A, hogyha az afrikai alapot nézzük, ugye felkérjük a tagállamokat, hogy ebben vegyenek részt Eh, az elkövetkezendő csúcs meg fogja mutatni, hogy a tagországok, amikor látják, hogy a konkrét projekteket hogyan lehet az afrikai partnerekkel végrehajtani, ők lesznek az elsők, akik valóban befekt, be akarnak majd fektetni pénzt, hiszen ez segíteni fogja őket abban, hogy megoldják a saját országokban kialakult helyzeteket, és valódi eredményeket tudunk letenni az asztalnőt. Tehát azt gondolom, hogy ezzel felkeltjük az emberek érdeklődését, és érdekelté tesszük őket abban, hogy részt vegyenek ezekben az alapokban, a működésükben. Ugye az egyik képviselő úr vagy asszony azt mondta, hogy szeretne pontosabb információt, frissebb információt. Ez októberi kommunikéről beszélünk 14-i dátummal. Valóban igaz, hogy naponta változnak ezek az adatok. Ahogy a bevezetőmben is elmondtam, hogy ha a jelen helyzetről kell mondani, hogy 105 embert kerül Olaszországból, Spanyolországba, Svédországba és Finnországba, ennyi embert relokáltunk, 30 embert küldtünk Görögországból Luxemburgba. A konkrét statisztikák a a különböző ügynökségek tisztviselőinek a részvételével kapcsolatban, ami kollégáink működ, munkájával kapcsolatban is elérhető. Nos, áthelyezés. Bizonyára emlékeznek, hogy ne, ne, korábban elindítottuk az első kísérleti áthelyezési programot Málta részvételével. Ekkoriban még nem volt akut ez a válság, és lehet, hogy emlékeznek rá, a velünk folytatott megbeszéléseken, illetve a menekültügyi hivatallal folytatott megbeszélésen, milyen nehéz volt, hogy ezt is milyen nehéz volt levezényel, és nem azért, mert nem mutattak szolidaritást a tagországok, hanem azért, mert nagyon gyakorlati problémák adódtak a megvalósítás során ugye nem volt akut a probléma, és nem akartak bizonyos országokba menni. És ez már előrevetítette azt, hogy milyen nehéz lesz ez az egész, mint egyáltalán maga, mint elgondolás. De amikor próbáljuk ö, megerősíteni a szolidaritást, és ideértve a mi terepmunkánkat és a politikai rendmutatás segít, hogy ezt a relokációs programot végre tudjuk hajtani. Valóban megtörténjen is. Nagyon fontos, hogy az első szakaszban nem várhattuk azt, hogy a, telje, a teljes mértékben megvalósul a rendszer. Az volt a fontos, hogy tapasztalatokat szerezzünk, és hogy ezeket az első szakaszban szerzett tapasztalatokat arra használjuk, hogy jobban javítsuk a végrehajtást. És tényleg arra kérek mindenkit, mivel másra már nem tudok kitérni, és szeretném tényleg 5 percre, ha kaphatna kollégám 5 percet, aki valóban most ért vissza a terepről, elment Görögországba. Tényleg 5 perc, igen. Közvetlen tapasztalata van olyan személyekkel kapcsolatban, akit, aki első kézből tapasztalta meg a befogadó állomások létrehozásával kapcsolatos tapasztalatokat, ez lehet, hogy választ ad néhány észrevételre és kérdésre, és azt gondolom fontos, hogy első kézből hallják ezt az információt. Nos, Szégen úr. Mm. Először meghallgatjuk a kollégát, asszonyom. Okay. Thank you very much, uh, uh Madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Dimitri Takasz vagyok, a jogi uh, osztályvezetem a DG Home-ban és engem küldte a bizottság Görögországban, mint küldöttet, hogy az hotspotok telepítésében segítsem a görög hatóságokat és a relokációs rendszer beintesebben, úgyhogy be tudok számolni a görögországi eseményekről. Sajnos Olaszországról nem tudok beszámolni, ott egy másik ö, ö, meghatalmazott tisztviselő volt. Nagy, nagy különbség Görögország ügyében, amit Spinell asszonyán mondott, hogy Görögország nagy pénzügyi bajban van, hatalmas cash flow problémája van, nem tudja előlegezni azokat a pénzeket, amelyeket az aloni igények kielégítésére kellenek. Nehézségeket okoz ez, a felelősségeket megosztottak, persze Görögország nagyobb felelősséget visel, nagyon hosszú időbe tellett az is, hogy a pénz átvételére létrehozandó menedzsment rendszer felálljon, nagyon sok pénz így elveszett, végre fölállt a szerkezet, a pénz rendelkezésre áll, előfinanszírozás történt a közös bankszámlára, amely a bizottság és Görögország a Görög Nemzeti Bankban tart fenn. 38 millió euró vár felhasználásra a görögökre előirányozva. Ez volt a legnagyobb probléma, amely megoldódni látszik végre. Talán később, a hotspotok működéséről én többször jártam ott. Arra em, mindig emlékezniük kell a hotspotokkal kapcsolatban. Két alapfunkciót látnak el. Az egyik a regisztráció, mely a személyazonosítást alapvetően ö, új lenyomat alapján végez el a harmadik országból érkezővel szemben, az első vonalban. A másik pedig a, a, a befogadás, a, a a födélnyújtása. Görögországban most egy hotspot működik Lesbos szigetén, ami ma nem teljesen elkészült, és még négy hotspot épül a görög-török tengeri határ mentén. A görög kormány által meghatározott határidő november vége. Általában a regisztráció jól működik Görögországban, ami hiányzik a megfelelő elhelyezés, a tisztességes ellátás. Hogy miért működik jól a regisztráció? Pusztán földrajzi fogva, egyetlen harmadik országbeli személy sem tud el, elmenni a szigetről, ha egyszer belépett, ugye hajóval kell elmenjen, de nem teheti, amíg nem regisztrált. Tehát a, a görög határőrség és a Frontex a nagy hajókról, a szigetről érkezőket regisztrálja. A hotspotok témájában a LIBE következő ülésén fogunk beszélni. Ma nincs erről nagyon sok időnk ma erre, de köszönjük szépen a részvételét. Kedves kollégák, rá kell, hogy térjünk a hetedik napirendi pontra a Svájccal kötött megállapodás Svájc részvételéről az Európai Menedékügyi Támogató Hivatalban. A legutóbbi ülésen már az eszmecserét megtartottuk. Metszóla asszony itt is van a teremben, itt látom, úgyhogy átadom neki a szót, hogy szóljon néhány szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az ELZO szerepe nagyon fontos az Európai Unió menekültügyi politikája szempontjából. És szerintem továbbra is meg kellene erősítenünk ezt az ügynökséget, segíteni neki, hogy a céljait elérje. Az easz vonatkozó szabályozás 49-es cikke azt fogalmazza meg, hogy a kereteket és a határokat Izland, Norvégia, Svájc és Liechtenstein esetében meg kell határozni, ők társult taként segítsék ennek a hivatalnak a működését. Tehát ezen országoknak a részvétele egy újabb dimenzióval bővíti ki az EASO-t. Különösképpen ami azt illeti, hogy így folytat folyamatos lesz az adatgyűjtés és az adatcsere ezen országok és az EASO között. Az Európai Parlament egyébként már zöld utat adott ennek, tehát a megállapodások megkötésének Norvégia és Liechtenstein esetében, és a Libe szakbizottság szavazott is már az izlandi esetben. Az aláírás még a plenáris előtt meg fog történni és a szakbizottságunk elhalasztotta a szavazást Svájc esetében a népszavazás miatt, ami ugye tavaly történt. Svájc egyébként a Dublini folyamathoz, a Dublini rendszerhez csatlakozott, méghozzá teljes jogú résztvevő. Tehát egy ilyen megállapodás a Svájc és az EU között ahogy mondtam, az EASO munkáját kibővíti. Önkéntes lesz a részvétel az Európai Uniós programokban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nem maradhat a saját hazájában, akkor máshova szállítják majd át. 105 1500 ember, illetve 519, 590 ember áthelyezéséről van szó. Most a korábbi évek gyakorlatától eltérünk, a menekültügyi válság többek között ennek az oka, amely most zajlik. Svájc egészen ideig nem hivatalosan vett részt a tevékenységben, és Olaszországot segítette. Azon témák, amelyek jogi szempontból nem tekinthetők érintetnek, ugye meg kell, hogy fogalmazódjanak a megállapodásban. Hivatalos válik az együttműködés az EASO és a Svájc között. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon számíthatunk Svájc támogatására, és a helyszíneken is életbevágóban fontos pontokon tud támogatást nyújtani, illetve a menekültügyi rendszer működéséhez is hozzájárulhat. Én azt javaslom, hogy fogadjuk el ezt a megalapodást, és én nagyon remélem, hogy a különböző frakciókban dolgozó kollégáink jóvá fogják hagyni ezt a munkamódszert. Várom természetesen a megjegyzéseket, véleményeket, mielőtt lezárom, majd összefoglalom a vitát. Szilvi következik. Merci, euh, on l'aura... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye, ha jól értettük, értettem, ugye akkor már Metzola asszony is említette a véglegesítést, a menekültügyi témában ez nem volt túlságosan nyugodt, úgymond, elég zavaros vizeken neveztünk. Nagyon sok volt a bizonytalanság, és a 2014-es február 9-i szavazást ne felejtsük el, ez volt ugye a problémák oka. Nagyon világos és pontos. Ez a február 9-i szavazás. Több területen is lehet egyébként megoldást találni. A megállapodást ugye felfüggesztették, és az emberek szabad mozgása kérdőjeleződött meg. Ha reménysugárról beszélhetünk, akkor az az, hogy több mint százezer svájci állampolgár írt alá egy kezdeményezést, hogy ebből a pathelyzetből ki tudjanak lépni, ami a Svájc és az EU között kialakult. De az az igazság, hogy még mindig hiányoznak a jogi keretek. Egyelőre, amit Svájc tett, az nem megfelelő. Azt mondják, hogy egy pragmatikusabb megközelítésre lenne szükség. Ugye Metzola asszony azt mondta, hogy Svájc elfogadta hogy önkéntesen vesz részt az áthelyezés, illetve letelepítési programban, de egyébként menekültügyi kérdésekben már együttműködik az EU-val, és ugye az, hogy hiányoznak a formális keretei ennek az együttműködésnek, az csak megnehezíti a reakciót, a reagálást például az ilyen humanitárius válságok esetében, mint a menekültügyi válság. Van egy olyan kérdés, ami ö, nagyon fontos, és rendkívül óvatosan kell eljárni, én ehhez ragaszkodom. Ez a szavazás nem erősítette meg azokat az értékeket, amelyek európai, az Európai Unió értékei. Perzsia asszony következik Guillaume asszony után. Köszönöm, elnök asszony, én is hasonlóképpen reagálnék. Meglepődtem, amikor láttam, hogy ez a dosszié újra felbukkant itt a munkaanyagok között. Fontos az információ áramlás, különösképpen árnyék előadóként nem mindig tudjuk, hogy mi merül fel a napirendre, ugye a népszavazás után lekerült a rendünkről, és nem tárgyaltuk, és aztán most pedig megint szembe találjuk vele magunkat. Én osztom azt, ahogy, amit Robert Metz, Robert Metzola mondott, tehát igaz, hogy önkéntesen együttműködik, a Schengeni eljárásban részt vesz, és így tovább. Tehát tulajdonképpen az embernek az a benyomása, hogy Svájc ugye, ami neki tetszik, azokban a dolgokban részt vesz, a többiben pedig nem. Tehát válogat egyébként, ez nem csak Svájcnak a helyzete, hanem vannak még más országok is, akikre ez igaz. A menekültügyre is természetesen hasonló, ügyről is hasonlókat mondhatnánk el, de hát azért a svájci hatóságokkal együtt kellene működni, illetve tudnunk kellene, hogy ennek a népszavazásnak mik a következményei. Igen, Verzsia hogy Elnézést kérek. Köszönöm. Nem kéne bírálni azt, aki nincs itt, ugyan, de jól tudjuk, Svájc beoptált több olyan döntésbe, amely az Európai Unió való megállapodásából adódik. Nagyon pozitív dolgok voltak ezek az elmúlt években, és bár Svájc az EU-n kívül maradt, mégis rendkívül segítette az EU több éven keresztül több szakpolitikában. Úgyhogy nem bírálnám őket, nem nevezném bírálatnak, amit mondok. Ám Metzala asszony mondandóját támogatom. Különös tekintettel arra, hogy az együttműködés értékét kell méltatnunk, az elszó bevonását illetően, mely egyik az ügynökségeknek, amelyek jelenleg igen pozitív módon léptek fel a válság kezelésében, úgyhogy mindenképp fontos. Svájc már része a Dublini rendszernek, és a hosszú távú műveletei is mindannyiunk érdekét szolgálják ennek a rendszernek, ez tehát fontos és pozitív lépés. Részemről tehát, és frakcióm részéről támogatásról biztosíthatok. Svájc pozitív megközelítését, tehát üdvözöljük és támogatjuk. Köszönöm. Wikström asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van det här året, men Köszönöm. Ebben a szakbizottságban, ugye látva, hogy az én hazámban ilyen a helyzet, én most az anyanyelvemen beszélek ami a Svájccal folytatott együttműködést illeti, illetve Svájc részvételét ebben a programban, ez tulajdonképpen ugye az elzo val folytatott együttműködés nagyon hasznos lehet az ELZO munkája szempontjából, hogyha Svájc együttműködik. Én támogatom Roberta Metzolát a munkájában és a megállapításaiban. Ez eh, az ilyenfajta segítségnyújtás és együttműködés az mindig pozitív, és az együttműködés kibővítése is mindig pozitív, hogyha a válságot szeretnénk eh, megoldani e- ezt a válsághelyzetet. Tehát eh, a Svájc bevonása ezekbe a tevékenységekbe szintén pozitív eredménnyel járhat, de egyébként több ilyen jellegű együttműködést szeretnénk látni a migrációs területen, nem pedig kevesebbet, mert gyakorlatilag Európában ez hiányzik, és azt hiszem, hogy nagyon pozitív egy olyan ország esetében, aki nem eu hogy együtt ki működni velünk. Köszönöm szépen, és Metzola asszonynak adom meg két percre a szót nagyon röviden. Köszönöm. szeretném megköszönni mindannyiuknak, aki kommentálta mondandómat, és szeretném megköszönni az árnyék előadók együttműködését és munkáját. Mindannyian együtt működtünk az elmúlt ciklusban is, és köszönöm türelmüket is. Szeretnék ugyanakkor tisztázni egy pontot is, Verzsa asszonynak, mondom, hogy minden árnyék előadónak elküldtük a frakciónk álláspontját, és vártuk a válaszukat, pozitív vagy negatív reflexióikat. De hát leegyeztem azért azt is, hogy további együttműködésre tartanak igényt az árnyékelődők körében. Köszönöm. Kedves Metzola asszony és kedves kollégák, a következő pontunk az a büntető eljárások, a bizonyos aspektusok érvényesítése az ártatlanság vélelmével, illetve a tárgyaláson való részvétel jogával kapcsolatban, és bizonyos aspektusok megerősítése tehát az érintett irányelv esetében. Most az a harmonizációs kérdésekben az utolsó lépésről van szó, és itt például olyan kérdésekről van szó, mint a bizonyítási teher, a kérdésekre való válaszolás megtagadása, a távolét, az érintett távolétében hozott ítéletek, és így tovább. Öt triológusok másolt került, a legutolsó október 27-én volt, és a Koreper megerősítette a november 4-i megállapodást, mi pedig ma délután fogunk szavazni a szakbizottságban. Most átadom Natali Grízbek asszonynak a szót, aki ennek a dossziénak az előadója, és be fog számolni nekünk arról, hogy hogy állnak a tárgyalások. Szeretnék neki gratulálni, illetve az árnyék előadóknak is, mert nagyon jó munkát végeztek, és akkor most várjuk, hogy Grízbek asszony szóljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagy örömmel számolok be arra, hogy hosszú munka, hosszú több hónapnyi munka után végre az irányelv felé vezető munkát most már le tudtuk zárni. Az ötödik trialógus vezetett ehhez a megállapodáshoz a tanács és a parlament között, és a múlt héten a Koreper november 4-én jóvá is hagyta ezt a megállapodást. Hát röviden ö, emlékeztetek mindenkit a trialógusokról. November 13-án született a javaslat, és az áldatlanság vélemével kapcsolatban is megszületett a javaslat, amit a bizottság lefektetett, letett az asztalra. 2015 márciusában jutottunk el oda, kedves kollégák, hogy a mi szakbizottságunk is elfogadta az álláspontját, és elég gyorsan beindultak a triológusok. Április, május és júliusban voltak, először a lett, utána pedig a luxemburgi elnökség alatt és valóban nagyon gyorsan érdemi előrehaladást sikerült elérni az ártatlanság vélemével kapcsolatban, aztán az ideiglenes alkalmazással kapcsolatban, illetve olyan strukturális alapelvek alapján, hogy a bizonyítási teher az a vád nál marad, és egyébként egy új cikk is született olyan emberekről, akiket gyanúsítanak vagy vádolnak valamivel. Persze az igaz, hogy még mindig nagyon sok a véleménykülönbség, a személyi anyagi alkalmazása, a bizonyítékokról, az információhoz való jogról, a kérdések megta- válaszolásának megtagadásáról, a bizonyíték befogadhatatlanságáról, a távolétben hozott ítéletekről, és így tovább. És aztán az árnyékelőadókkal leültünk együtt, én nagyon megköszönöm az árnyékelőadóknak, itt is megragadom ezt a lehetőséget, mert az ő támogatásuk nagyon-nagyon fontos volt, és a negyedik triológus után tudtunk javaslatot tenni, hogy ebből a padhelyzetből, ahol találtuk magunkat, ki tudjunk lépni, és három prioritást határoztunk meg, hogy az, az 5.2-es kikerüljön ebből, nem lehet megfordítani a bizonyítási terhet ugyanis, ami véleményünk szerint, és aztán a <clears throat> második határvonal ugye ez volt, hogy legyen jog az illetőnek a kérdésekre való válaszolást megtagadni, a negyedik pedig a híres, a harmadik pedig a híres négyes cikk, és aztán az ötödik trialóguson sikerült megállapodásra jutni. Most akkor nagy vonalakban elmondanám, hogy mire jutottunk. A második cikkben ideiglenesen az alkalmazási területet sikerült meghatározni, tehát akiket vádolnak vagy gyanúsítanak, valamivel ezekre a személyekre fog ez vonatkozni, de nem fog ez az a jogi személyekre vonatkozni. Aztán a negyedik Ugye a bűnösség nyilvános sehozatalára vonatkozó tilalom, a tízes cikre vonatkozó hivatkozást sikerült megtalálnunk, vagy megkapnunk ezt, és plusz egy azonnali preambulum bekezdést. Egy kicsit gyenge ez egyébként ahhoz képest, amit mi szerettünk volna, de az egyes tagállamokban, a 28 tagállamban más és más a jogi kultúra. Ami a gyanúsítottak vagy vádlottak esetében elért eredményt illeti, ez az egyik legnagyobb eredmény. Nem lehet őket nyilvánosan vagy egy bíróság előtt úgy bemutatni, hogy az aztán oda vezet érezhessen, hogy őket bűnösnek tekintsék eleve. A bizonyítási teher megfordítása esetében sikerült egy nagyon világos hivatkozást megkaptunk, eltörölték az 52-es cikket, ez megint egy nagyon fontos győzelem volt. A 6-os és 7-es cikk esetében ugye a, együtt, a hallgatáshoz való jog, és így tovább a tanács kérésére olvasztották egybe ezt a kettőt, elfogadtuk az együttműködés megtagadásához való jogot, az információhoz való jogról szóló bekezdést a sajnálatos módon elvesztettük, a trialógusok során a tanács mindig fellépett ezzel szemben. És a tanács arra hivatkozott, hogy már van egy irányelv ebben a témában, úgyhogy ezt így elfogadtuk. Viszont volt egy nagyon jó bekezdésünk az együttműködő magatartásra vonatkozóan a gyanúsított esetében, úgyhogy tulajdonképpen ezt valódi győzelemnek tekintjük, és azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a hallgatáshoz való jog az most már egy abszolút jog lett, egy nagyon erős jog lett, és azt a bekezdést ki vették a szövegből, hogy valakinek a hallgatását ő ellene fel, lehet használ, fel lehessen használni. Aztán pedig a távoléten, valakinek a távolétében hozott ítéletekről is megállapodás született. Ugyan ez lehetséges, ugyan a nyolcas cikk kritériumait, akkor is, hogyha nem nincsenek jelen a tízes cikk hivatkozik a befogadás, a, prób, a bizonyítékok befogadásának a feltételeiről, és nagyon jó preambulum bekezdést sikerült megkapnunk, vagy elérni, nem tudtunk mindent, elérni, amit akartunk, de a kínzással kapcsolatban ez a bekezdés ez nagyon-nagyon jó. az az első európai szöveg, amely teljesen világosan hivatkozik a hármas cikkre, a kínzás elleni egyezmény hármas cikkére, és az összes eljárásból, tehát eljárásból benne van, benne van ennek a tilalma. 11-es cikkben van egy új cikk, a rendszeres tájékozódás információgyűjtés az irányelv működésével kapcsolatban. Tehát megköszönöm. Igen, elnök asszony, mindjárt befejezem. Túlléptem az egy percemet, de hát nagyon örülünk, és azt hiszem, hogy abban a pillanatban, hogy ez a jogszabály életbe lép, akkor rengeteg alapjogi szempont életbe lép. Nagyon fontos volt az, hogy ezt a megállapodást meg tudjuk kötni, mert az egyes tagállamokban ugye különböző a helyzet, és így végre az eljárás jog útján egy újabb lépést tettünk, a védelem jogait megerősítettük Európában, és tényleg nagyon meleg szívvel köszönöm az árnyék előadóknak az együttműködést, mert nagyon keményen és nagyon nagy együttműködésében dolgoztunk elő. Így a Birgit, Jan, Laura, Dönis és Kazimír köszönöm nektek, és szeretnék köszönetet mondani egyébként a tanácsnak is, elsős, először a lett elnökségnek, utána pedig a luxemburgi elnökségnek, hogy ilyen erőfeszítéseket tertek, néha makacsak voltak, szenvedélyesek, az Európai Bizottságnak is köszönetet mondok a támogatásért ebben a munkában. Ez a kollektív együttműködés vezetett az eredményhez. Köszönöm szépen. Elnézést mondja az elnök nagyon rövid az időnk, és most megadom két kollégának a szót, Gálasszonynak és López Aguilar úrnak, de mindenkinek csak egy-egy percre, mert mondom még egyszer, hogy a petíciós bizottsággal fogunk mindjárt találkozni. Nos, köszönöm szépen Szeretnék gratulálni Grisbeck asszonynak, és szeretném tudatni mindenkivel, hogy olyan előadónk volt, aki nagyon szenvedélyesen vetette bele magát a munkába, és kiváló munkát végzett, nagyon nehéz, kemény tárgyalásokat folytatott, és nagyon kiegyensúlyozott szöveg született így, ahol a parlament céljainak a nagy többsége megvalósult el, értük, amit szerettünk, látható a szövegből, biztosítja az ártatlanság vélelmének elvét, de nem veszélyezteti a, a tisztességes eljárást, bírósági eljárásokat, azt gondolom ez egy kiváló szöveg, és ez annak köszönhető, hogy nagyon kiváló előadónk volt. Köszönöm szépen a beszélgírár úr. Köszönöm szépen Elnök asszony, én is szeretnék Lizbek asszonynak köszönetet mondani a nagyon jó munkájáért, és konkrétan annak örülök a legjobban, hogy ez a cikk kikerült a szövegből, amely a személy távollétében vonat, távollétben hozott ítéletre vonatkozott, és engem érdekelne a konkrét tartalom, tehát hogy mi történt a triológuson, az érintett távolétében hozott ítéletekről hogyan gondolkodott a három intézmény. Egy kicsit rejtélyes volt ez nekem, meg ez a hivatkozás. Az ötös cikk, ugye, hogyha jól tudom, tehát azért szeretném pontosan tudni, hogy most akkor az a kompromisszum, amit megkötöttek, az, na, annak mik voltak a részletei. Köszönöm szépen, Ágirár kolléga. Most akkor a következő napi rendi pontunkat közösen fogjuk tárgyalni a petíciós bizottsággal együtt. Megkérdezem Grisbeck asszonyt, hogy most szeretne válaszolni, vagy pedig most. Hát ahogy akarják, mondja Grisbeck asszony. Akkor egy percre megadom önnek a szót, vagy két percre, hogy válaszolhasson. Megköszönöm Gál Kingának és López Aguilárnak is ezt az állásfoglalást, és tényleg nagyon gyorsan fogok most reagálni, mert szaladnunk kell. Kedves kollégák, tehát ugye a távolétben meghozott ítéletekről van szó, tehát nem az ötös cikk, a nyolcas tehát az inabszencia ítéletek. Nagyon kemény cikk volt ez, nagyon szigorú cikk volt ez, a tanács álláspontja nagyon kemény volt, és azt tudtuk elérni, hogy ezeket csak akkor lehet meghozni, hogyha az érintett személy tájékoztatták arról, hogy ítélet fog születni ezen a tárgyaláson, hogyha pontos lehet, ha lehetőségei, lehetőséget biztosítottak neki arra, hogy valóban jelen tudjon lenni az érintett a tárgyaláson, vagy a, a vádlott, vagy a gyanúsított valóban megszervezte az elmenekülését, akkor lehet így a távolban ítéletet hozni, és hogyha mondjuk valaki nem fogadja el az ügyvédi képviseletet, de a saját döntése alapján. Az egyensúlyt úgy tudtuk ugye megteremteni, tehát valahogy meg kellett teremteni az egyensúlyt azok között, akik valóban el akarnak menekülni, tehát az eljárást nem szeretnék, az eljáráson nem szeretnének részt venni, illetve ugye azok között, akiket nem lehetett tájékoztatni, de majd még több részletet is át fogok adni, majd